Good afternoon, ladies and gentlemen. Üdvözlöm tehát a kollégákat még egyszer. Foglaljanak helyet. Folytatjuk a regülés szavazati részével. Láthatóan megvan a kórum. Az előadók is úgy tűnik, hogy többségileg itt vannak. nézzük, akkor a 2015-ös éves jelentés a csalás elleni harcról témával Giuffrida Michela asszony az előadó. One, who is in favor? Who is against? Abstentions? Ad Első tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum kitámogatja ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as módosító mellette. Is against. Abstention. Tartózkodás. Ellenőrizzük elektronikusan. 13-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas kompromisszum kitámogatja ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 23-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 6-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de ellenőrizzük inkább, és akkor biztosan eldönthatjuk. 42-esről géppel is szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 43-as mellette tartozás elutasítottuk a 43-ast. 11-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 56-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 57-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 59-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Most a záró szavazás következik. Népszerinti szerinti szavazás géppel szavazunk, megnyitom a szavazást. And... Lezárom a szavazást, és ezzel elfogadtuk. 28 8 arányban. Our next következő szavazási témánk will be a discharge procedure. Will you give me? Yeah. I feel better with the yellow remarks. <laughs> okay, the, the, next, the next vote will be on... Uh, Következő szavazásunk a 2015-ös mentesítési eljárásról szól. Kremi Fajlova asszony az előadó, egyes kompromisszummal kezdjük, kitámogatja mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 48-as mellette ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy elfogadtuk, de azt hiszem ellenőrzésre lesz szükség. Kérem szavazzon a géppel is, megnyitom a szavazást ellenőrzésképpen. 48-as a tét. 48. Lezárom a szavazást. a néppártnál úgy tűnik, hogy egyel többen szavaztak, így nem érvényes a szavazás, meg kell ismételnünk. Kérem, hogy valaki vegye ki a kártyáját. hogyhogy hogy nem lehetséges. Hát itt nekem kiírja a gép. Akkor ismételjük meg a szavazást. 48-asról megnyitom. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 49-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most a záró szavazás következik. Ez elektronikus szavazás, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. A véleményt elfogadtuk, köszönöm, gratulálok. Szavazunk tovább. European Semester for Economic Policy Coordination Annual Growth az éves növekedés kapcsolatos gazdaságpolitikai koordináció, 70 úr jelentése, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Hatos módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrzést kérnek. Jó, legyen a hatost, akkor géppel is megszavazzuk, nézzük. Lezárom a szavazást. Megint egyel több a néppárti szavazat. Ha megszámoljuk őket, akkor kevesebben vannak, mint ahányan vannak. It is a problem. Okay, it is rejected. Elutasítottuk. Egy szavazaton nem múlik. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Nyolcas mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. kilences mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. tízes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. tizenegyes mellette, ellene, tartózkodás, úgy tűnik, hogy elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 18-as jönne. 17-esről szavaztunk. Ellenőrzést kérnek? Jó. Akkor a 17-esről kérem szavazzanak ismét, szavazógép segítségével. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 18-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 20-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 21-es. Már mondtam a 20-ast? Igen. 21-es. Mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 22-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 32-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellette, ellene, tartózkodás ellenőrizni kell. A 34-esről szavazunk szavazógéppel. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Négyes kompromisszum kitámogatja. ellene tartózkodás elfogadtuk. 39-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 40-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Ötös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 48-as mm, módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 49-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 50-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 51-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A záró szavazás következik szavazógéppel. Parancsoljanak! Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt. 31 támogató szavazattal, 6 nem szavazat mellett. Köszönöm. And now And now we go for the draft motion. Most uh, állásfoglalás tervezetről szavazunk. Az európai strukturális alapok működési problémáival kapcsolatban a kohéziós politika jövője témában a néppárt néppárti volt az előadó, Novakov úr személyében ötös kompromisszummal kezdjük, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 33-as módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, nyolcas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Ez megvan. 40-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 9-es módosító mell- eh, kompromisszum elfogadtuk. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 55-ös módosító ki támogatja, ki nem. Tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 66-os módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 68-as mellette, ellene tartózkodás nem egyértelmű. A 68-asról kérem, hogy akkor szavazzunk újra géppel. Zajlik a szavazás. Lezárom. Elfogadtuk. Egy szavazattal. 69-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 84-es módosító, igen, igen. Mellette, ellene, tartózkodás Ja, ez hát egy szóbeli módosítót is meg kellett volna hallgatunk. Van bárkinek ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatban? Akkor szavazhatunk róla a szóbelivel együtt, 84-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 87-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 89-es, 6-osról nem szavazunk. Mondom, 89-es, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 90-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kettes mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Most 11-esről szavazunk, de a szóbelit meg kell néznünk, hogy van ellenvetés, nincs. Tehát akkor szavazhatunk róla a szóbelivel együtt, 11-est kitámogatja, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Négyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 18-as módosító mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. A záró szavazás következik. Electronic vote, the vote. Elektronikus szavazat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 33 támogató szavazattal. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel a szavazásnak a végére értünk. Okay. Can you sign the question? Yes, I will.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 Okay, ladies and gentlemen, may... Hölgyeim és uraim, kérnék mindenkit, hogy foglaljon helyet. Folytatjuk a Regi Szakbizottság ülését a következő napi rendi pontunkkal ma délután. Nagy örömmel és sok szeretettel köszöntöm Lömetr urat. The Director General aki itt van körünkben, az Európai Bizottság regionális és várospolitikai főigazgatójának, főigazgatóságának vezetőjéről van szó. Nagyon sokan szerintem már találkoztak vele, de most itt lesz a lehetőség, amit mindannyian nagyon üdvözlünk, hogy a Regi Szakbizottság ülésén cseréljünk eszmét vele. Lömetrúr azzal kezdem, hogy Először is nagyon sok sikert szeretnék kívánni önnek a munkájához, itt, és itt a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében mondom ezt. A tanácsal és a bizottsággal együttműködve kell, hogy előkészítsük ugye a következő generációját a várospolitikáknak a 2020-as év utáni időszakra vonatkozóan, de persze beszélünk rengeteg másról is, a bizottság jogalkotási javaslatairól, felülvizsgálatról, és így tovább. Szokás szerint úgy fogunk eljárni, hogy először 10-15 percet biztosítunk önnek a bevezetője megtartására, és ezután lesz lehetőség a kérdésekre, megjegyzésekre. Természetesen ezt a koordinátorokkal fogjuk kezdeni, a frakciók koordinátoraival, de először öné a szó. Köszönöm Elnök asszony, Mihálylova asszony, szeretném megköszönni a meghívást. Szeretnék én is gratulálni önöknek, valamennyiüknek az újra választásukhoz. És szeretném azt is elmondani, hogy a jó kívánságok, amelyekkel engem illettek, mindannyiunknak az érdekét jelentik. Az én érdekem is mindez. Véleményem szerint nagyon időszerű most ez az eszmecsere, és az, hogy eljöttem ebbe a szakbizottságba. Ahogy elmondta, volt már lehetőségem, hogy a Regionális Fejlesztési Bizottságban dolgozó kollégákkal találkozzam, például októberben, amikor együttesülést tartottak a kulturális szakbizottsággal, illetve a régiók bizottságával, tehát volt már lehetőség, hogy találkozunk, de a mostani pillanat az különösképpen alkalmas erre az eszmecserére, és arra, hogy beszámoljak önöknek a bizottság ambícióiról, munkaprogramjáról, és hogy meghallgassam az önök véleményét, illetve kérdéseit és megtudjam azt, hogy mire számítanak önök, mit várnak önök a bizottságtól. Nem szeretnék egyáltalán túlságosan sok bevezető megjegyzést tenni. Inkább csak arra szorítkoznék, hogy elmondjam, hogy véleményem szerint a 2017-es év rendkívüli év lesz, nem fog ez hasonlítani az eddigi évek egyikére sem, és aztán majd erről beszélhetünk később. De rátérve a munkaprogramunkra, szeretném tehát ezt bemutatni röviden. Három területre osztanám ezt. Az első a végrehajtás, tehát a jelenlegi időszakra gondolok itt. A második rész szólna azokról a jogalkotási dossziékról, amelyek már az asztalon fekszenek, és a harmadik rész pedig a 2020 utáni időszakról szólna. Tehát a jövőbeni javaslatokról a következő programozási időszakban. Haladjunk tehát sorban, az első téma a végrehajtás. Azt el kell ismernünk, hogy nem tartunk ott, ahol szeretnénk a 2014-2020-as programozási időszakban. Három év már eltelt ebből a programozási időszakból, és hát az egy, ennél magasabb, um. magasabb elvárásaink voltak. De azért vannak jó hírek is az elmúlt hónapokban láthatóan, nagyon is láthatóan felgyorsult a, különösképpen a projektek kiválasztása. És arra számítok, hogy egy héten belül konkrét megerősítést is kapunk majd erről, mert ennek a hónapnak a végéig kell, hogy a tagállamok az Európai Bizottsághoz beküldjék a frissített adatokat és ezek az adatok tartalmazzák a projektek kiválasztásának arányát. A legutóbb benyújtott adatokhoz képest, ugye ez október végén volt, tehát a legutóbb benyújtott adatokhoz képest jelentős változásra számítunk. Amellett, hogy ezt elmondtam, hát nyilvánvaló, hogy nem ülhetünk ölbetett kézzel. Meg fogunk ragadni továbbra is minden lehetőséget annak érdekében, hogy a tagállami hatóságokkal kapcsolatban maradjunk, ösztönözzük őket, és hogy megvitassuk velük azokat az akadályokat, ha vannak ilyenek, amelyekkel szembe találják magukat a végrehajtás során. Arra számítunk, hogy a 2017-es év ahogy mondtam, rendkívül lesz itt most majd a normalizáció fog bekövetkezni, számítunk arra, hogy a végrehajtási folyamat beindul, normalizálódik, és ahogy közeledünk a jövőbeni, a jövőről való gondolkodáshoz, a kép letisztul, tehát a 2017-es év végére komoly változásokat, pozitív irányú változásokat várunk a múlt évhez képest. Ennyit a végrehajtásról. A második téma pedig azok a jogalkotási dossziék, amelyek most nyitottak. Kettő fontos, ilyen fontos van, és nyilván önök is ismerik ezeket. Az egyik az omnibus javaslat, természetesen, ami egyébként nagyon összetettnek és nagyon bonyolultnak tűnik, de azért azt hiszem, hogy nagyon világosak és egyáltalán nem bonyolultak a célkitűzései, amelyek alátámasztják. Az első ilyen a célkitűzések közül az az, hogy még mindig a jelen programozási időszakban, és ez az egyetlen lehetőségünk, végre tudjunk hajtani jelentős egyszerűsítést a kedvezményezettek számára meggyőződésünk, hogy a lehető legmesszebb mentünk el az egyszerűsítésben, anélkül, hogy a felállított rendszert, a felállított rendszerben fennakadásokat okoznánk. A magas szintű munkacsoport, amelyet Kelesz úr elnököt nagyban segített minket, nagyon sokat merítettünk ennek a csoportnak a javaslataiból. Reméljük, hogy a bizottság javaslatának lényegi elemeit a társjogalkotók elfogadják majd. Azért említem ezt, mert ma nem vagyok ebben teljesen bizonyos, különösképpen, hogyha a tanácson belüli dinamikát látom. Itt tapasztalható némi ellenállás, és ezt egy kicsit nehezen értem. de hát nyilvánvaló, hogy a tanácssal is és önökkel is folyamatosan kapcsolatban vagyunk, az önök rendelkezésére állunk bármikor, hogy magyarázatokat nyújtsunk ehhez az elég összetettnek tűnő javaslathoz. Azért, mert jó eredményt szeretnénk elérni. Ebben az esetben Egyébként az időről is szó van, az időzítés is fontos a jó eredmények eléréséhez. Itt megint arra kérném önöket, hogy ezt vegyék figyelembe. Tehát a munkát szervezzük úgy, hogy legyen lehetőség arra, hogy valóban a társjogalkotók együtt hozzák meg a döntésüket, és hogy ez életbe léphessen legkésőbb 2018. január 1-én. Nagyon örömmel hallottam, hogy tegnap nagyon jó eszmecserét sikerült folytatniuk a DG régió képviselőivel, és ugye itt a szakbizottsági kollégákkal továbbra is rendelkezésükre állunk, és mindenben segítséget nyújtunk. Szerettem volna röviden kitérni ezután egy sokkal frissebb javaslatra, bizottsági javaslatra, és meg is mondom, hogy mi idézte ezt elő, bizonyos események jelen esetben tragikus események, és itt most arra a javaslatra utalok, amelyet a bizottság tett, egy módosításról van szó, hogy lehetővé tegyük hogy a kohéziós politika is szolidárisabb legyen, szolidaritásról tehessen tanúbizonyságot, hogyha súlyos természeti katasztrófa következik be valahol. Nagyon határozott meggyőződésünk, hogy itt volt az ideje annak, hogy a szolidaritást valóban értelmes módon demonstráljuk, és hogy gyorsan tegyük ezt meg. Tehát ezért is mondom, hogy nagyon remélem, hogy a javaslat egyszerűsége miatt is, de hogy emiatt is sokkal gyorsabb időbeosztásra számíthatunk majd, mint az omnibus esetében. Végül pedig a harmadik témám ugye a jövő, a 2020 utáni időszakkal kapcsolatos munka. Nagy örömmel tapasztaltam nem ma, hanem néhány héttel ezelőtt tájékoztattak engem, hogy az Európai Parlament saját kezdeményezésű jelentést kíván készíteni a kohéziós politika jövőjéről. És ez a jelentés az én szememben egyébként ideális módon előbb születik meg, még a nagyon fontos esemény, idei fontos, idei fontos eseménye előtt, ez ugye a kohéziós fórum. Tehát remélhetőleg ez a jelentés megszületik még a kohéziós fórum előtt. A kohéziós fórumra június vége körül kerül sor. Tehát véleményem szerint nagyon hasznos lenne, hogyha az önök jelentése lehetne ennek a fórumnak az egyik hivatkozási pontja. Tehát ahogy mondom, nagyon megörültem ennek, és örülök annak is, hogy ma délelőtt uh, a témában workshopot tartottak. Ami a bizottságot illeti, elég sűrű a program. Prepare the ground uh, for future proposals, and we want to provide some... Tehát a jövőbeni javaslatok alapokkal szeretnék megteremteni az alapokat egyáltalán ahhoz, hogy el lehessen gondolkodni a főbb témákon, prioritásokon a jövőre nézve. Kronológikus sorrendben fogok ezeken végighaladni, tehát úgy, ahogy a bizottság majd elkívánja ezeket készíteni. Az első szöveg, amelyet meg kell, hogy majd kapjanak tőlünk, az ex ante feltételekről fog szólni, és ennek a várható időpontja március vége. A cél itt a következő. Nem egy teljes végső értékelést kívánunk készíteni, de legalább egy alapos értékelést arról, hogy ez az új mechanizmus hogyan fog majd működni, mit fog elérni, már ami a konkrét eredményeket illeti ebben az időszakban. Arra számítünk, hogy ez az értékelés pozitív eredményeket hoz átfogóan. Tehát nyilván nem ez a végső-végső értékelés, hiszen kétség kívül lesznek olyan exant feltételek, amelyek nem teljesülnek majd még az idei év március végén, de azért remélem, hogy nem erre kell majd összpontosítanunk, hanem inkább a reformok tömegére, amelyek megvalósulnak, hiszen itt reformokról van szó, administratív kiigazításokról, amelyeket a tagállamok addigra már megvalósítanak. Elég rövid idő áll rendelkezésre, ahhoz, hogy egyfelől garantáljuk azt, hogy a kohéziós politikai for, források felhasználása sokkal hatékony legyen, hatékonyabb legyen, másfelől pedig általánosságban szólva, hogy inkább a reformok felé mozduljunk el, a növekedésbarát reformok felé. Ezt a témát azért kívántuk részletesebben megvizsgálni, mert ez elég egyedülálló. Nem csak arról van szó, hogy a mi esetünkben is ez az első alkalom, hogy egy ilyen javaslattal előállunk, hanem arról is szó van, hogy az az eszköz, amely általánosságban rendelkezésünkre áll, tehát mondjuk a költségvetési jellegű eszköz, nincs, ilyen, nincs más ilyen mechanizmus, tehát ez is egyedülálló hogyha megnézzük az európai szemesztert, illetve azt, hogy ez hogyan működik, ugye tudjuk, hogy megvannak az országspecifikus ajánlások, de ezek embereket nem kíséri konkrétan semmilyen ösztönző mechanizmus. Természetesen amellett, amit a kohéziós politika kínál, ugye az exente kondicionalitásokon keresztül, és ugye, ahogy tudjuk, a makro gazdasági feltételek mellett. Fontos tehát ezt kiértékelni, azért, mert a strukturális reforma kérdése a jövőben is ugyanolyan fontos marad, mint most, és az is egy fontos megválaszolandó kérdés lesz, hogy a jövőben hogyan tudjuk a strukturális reformokat kezelni, illetve a kohéziós politikát kezelni, tehát ez a kettős központi kérdés lesz. Van egy dokumentum, amely szintén március végén fog megjelenni, ekkora várható. Ez az elmaradó régiókat támogató kezdeményezéshez kapcsolódik. A lemaradó, lemaradozó régiókat két kategóriába sorolhatjuk, vagy legalábbis ezt a két csoportot vizsgáltuk. Az egyik azokat a régiókat érinti, amelyek az Európai Unióban a legfejletlenebbek közé tartoznak, és konkrétan eh, megcéloztuk, eh, megcéloztunk két régiót Lengyelországban és kettőt Romániában. A másik kategória vagy másik csoport, amelyet vizsgáltunk, olyan régiókat foglal magába, amelyek makacsan ellenállnak, és itt nem feltétlenül a legfejletlenebbekről van szó, hanem Ettől függetlenül a kevésbé fejlett régiókról van szó, olyan régiókról, amelyek nagyon sok éve, itt évtizede itt vannak. A lemaradó régiók ezen két csoportja más eltérő tulajdonságokkal bír, és más kihívásokkal is néz szembe ebből kifolyólag. Tehát ebben a dokumentumban, amelyet említettem, ezekről a régiókról esik majd szó remélhetőleg az elemzésekből levont tanulságok segítenek majd bennünket abban, hogy elgondolkodjunk arról, hogy a politikákat hogyan tehetjük hatékonyabbá, különösképpen ezen régiók esetében, amelyek egészen ez idáig az igen jelentős pénzügyi támogatás ellenére nem igazán teljesítettek jobban nem tudták behozni a lemaradásukat, valahogy idézőjelben ellenálltak. A harmadsorban pedig egy közleményt is megjelentett majd a bizottság az intelligens szakosodási stratégiákról, ez május hónapjában várható. Amit említettem, természetesen ugye mind a kohéziós fórum előtt következik be tehát ezek a dokumentumok is így fognak megjelenni. A közlemény az ugyanúgy, mint az exante kondicionalitásról szóló közlemény is, azt a célt fogja szolgálni, hogy tisztában lássunk. Tehát lássuk, hogy hol tartunk az intelligens szakosodási stratégiában, mennyi ilyen stratégia létezik, milyen ágazatokat vizsgálnak vagy érintenek, és hogy a jövőre nézve hogyan egészítsük ki ezeket. Mindezt annak érdekében, hogy az általunk kívánt hatást elérjék. És itt mondok egy példát, például a vállalati dimenzió, vagyis az, az együttműködés a stratégiák között, sajnos ez még nincsen rendszer szinten kidolgozva, már vizsgáljuk a kérdést, és több tematikus platform létrehozását kezdtük meg, de szerintünk erre még építeni kell, tovább kell még lépni. A kohéziós fórumot már említettem, tehát ez nem egy közlemény, nem egy dokumentum, hanem egy esemény, de nagyon fontos esemény lesz ez, a, az év egyik fénypontja, ahol arra számítunk, hogy a jövőről, a kohéziós politika jövőjéről szóló viták fogják majd uralni a terepet, és ezek meghatározó szakaszba lépnek. Aztán a nyár másik oldalán, ugye a nyár vége felé, a határokon átnyúló akadályokról jelentetünk majd meg egy közleményt, amely összefoglalja az bizottság elemzését. Átfogóan általánosságban fogjuk megvizsgálni az mondjuk az adminisztratív jellegű akadályokat, és felvázoljuk ezeket a közleményben. Tehát szigorúan véve nem fogjuk nem fogunk a kohéziós politika szigorúan vett korlátain belül maradni, hanem más típusú intézkedéseket, lehetséges intézkedéseket is felsorolunk, amelyek segíthetnek abban, hogy ezeket az akadályokat sikerüljön lebontani, tehát hogy a határok így meg tudjanak szűnni az állampolgárok hétköznapi életében. The strategy on... Még két dolog, a legtávolabbi régiókra vonatkozó stratégiát is felülvizsgálja majd a bizottság, és arra számítunk, hogy októberben tudjuk majd megjelentetni a közleményt erről. És végül, de nem utolsó sorban, ez az év egy újabb kohéziós jelentés éve, mindannyian tudják. A szerződés értelmében ugye minden, minden harmadik évben a bizottság elkészíti ezt a jelentést az a véleményünk, hogy nagyon szerencsés, hogy pont erre az évre esik ez a feladat, és amennyire a feltételek azt lehetővé, a körülmények azt lehetővé teszik, szeretnénk majd ezt felhasználni eszközként arra is, hogy világosabban fogalmazzunk a javaslatainkkal kapcsolatban, amelyek a 2020 utáni időszakot érintik. Zárásként pedig engedjék meg, hogy a kommunikáció témájával foglalkozzam. Az elején elmondtam már, hogy a 2017-es év rendkívüli év, és azt gondolom, hogy ebben az évben többek között arról is el kell gondolkodnunk, hogy hogyan erősíthetnénk a kommunikációt, akkor hogyan tudnánk erősebben, határozottabban kommunikálni Európát és a kohéziós politikát konkrétan. Ezt egyébként úgy látom, hogy um, ez közös vállalkozás a partner, intézményi partnereinkkel, az intézményi szereplőkkel, az európai parlamenti képviselőkkel, és természetesen a régiók bizottságával is, és természetesen a tagállamokban működő hatóságokkal együtt. Köszönöm, elnök asszony. Thank you. Thank Köszönjük. Valóban nagyon átfogó és rendszerezett előadást hallhattunk. Kérdések következnek a koordinátoroktól, a politikai frakciók részéről. Elsőként ki más kaphatna szót, mint Van Nistelrooy? Új év, új arcok, ígéretes, ígéretes dolgok ezek. Konkretizálódni kezd a jövő előttünk. Nagyon izgalmas ez. Van bőven min gondolkodnunk is, új javaslatok. Azt hiszem, hogy bízhatunk benne, hogy együtt sikerül. Megpróbálok rövid lenni. Két rövid megjegyzésem lenne. Az egyik a látha láthatóság. Biztos a kollégiumáról azt megtanultuk, hogy ebből egy van. A kommunikációs stratégia és az ehhez kapcsolódó tevékenység. Nos, én az elmúlt évekhez képest óriási különbséget látok. mi a kohézió emberei, továbbra is úgy gondoljuk, hogy az emberek pozitívan viszonyulnak Európához. Nos, hát most nem a megszokott módon mennek, nem süt a nap, kerékpározunk, sétálgatunk, és minden szép és jó. Hát nem így mennek a dolgok, hanem esik a hó, és nagyon meredek hegyet kell megmásznunk, úgyhogy nehéz dolgunk van. If we don't rethink our way of communication, and I... Tehát természetesen újra kell gondolnunk a kommunikációnkat is. hogyha vannak brilliáns ötleteink az Európai Parlamentben, akkor persze vannak ennek jogi korlátai, de az Omnibus rendeletbe ezeket be is vezethetjük. Ahelyett, hogy a lábujunkat bámuljuk, sokkal inkább előre kellene tekintenünk. Ez az első gondolatom. A második. Igen, szolidaritás ügyében például az olaszországi földrengések témájában egyetértünk. Igen, a plenárison is napirendre került, ez volt is egy állásfoglalásunk, de ha őszinte akarok lenni, akkor megosztom a benyomásaimat önökkel. Különleges esetek különleges elbánást igényelnek. Nem tudjuk, hogy mi lesz Olaszországban, pár hónapon belül. De az Európai Bizottságtól érkezett egy javaslat, és majd leestem a székről, mert, mert ez nem egy különleges elbírálást javasol, hanem ez megnyitná. Ha például ilyen hatás van Hollandiában, akkor a uh, Hollandia számára is elérhető lenne ez. De hát Hollandiának nincs erre szüksége ezt a javaslatot vissza tudják-e vonni. Hogyha valóban egy olasz országra koncentráló javaslatot tennének az asztalra, azt el tudnánk fogadni. Tehát ez, összesen ez lenne az üzenetem. Köszönjük, Krél asszony. Vorsitzender, Herr Generaldirektor, Sie haben das Köszönöm szépen a szót. Remélem, hogy tudnak még maradni, mert ö, itt egy jelentésről ö, fogunk vitázni. Ha csak az egyszerűsítésről szólna a dolog, akkor nem kéne róla beszélni. A bizottság a kohéziós politikán belül mellesleg úgy beleírt pár dolgot, amelyek viszont érdemi módon változtatják, tatnák meg a kohéziós politikát, és ettől nem olyan egyszerű az egész helyzet. Egyes helyeken, a szöveg egyes helyein súlyos kételjeim vannak, és a tárgyalások nem lesznek egyszerűek. Gressle asszony nagyon ambíciózus időtervet írna elő, nem tudom, hogy ez hogy fog összejönni. És azt is tudom, hogy a tagállamok is rendelkeznek bőven fenntartásokkal, Ugye a bizottság most valóban egyszerűsíteni akar, egy nagy javaslata van erre, de hogy ennek a részletei hogy néznek ki, azt nem tudjuk. Lambert kolléga is említette, hogy természeti katasztrófák esetén a szolidaritást jobban kéne gyakorolni. Én 26 éve vagyok már lassan itt parlamenti képviselő, és németként én nagyon is emlékszem, hogy mennyire rászorultunk a szolidaritásra, a kohéziós politikai programokra, minket ez akkor nagyon foglalkoztatott. Az a legabszurdabb dolog tört, is megtörténne akkor, hogyha százszázalékos társfinanszírozást engedélyeznénk, mert akkor, és előfordult, elő is fordultak ilyenek, hogy félig megépült a híd, a másik partról pedig nem épült semmi, nem szabadna, ezek mind alásták az Európai Unió hitelességét, de ezen túl vagyunk, ne engedjük újra megtörténni, ezért szükséges a társfinanszírozás, bármennyire fájdalmas az néha, és most ezt megint egyesek elkezdték felvizezni. Most, hogy minden egyes természeti katasztrófa esetén a kohéziós politika valamennyi korábbi elvét félresöpörjük, azt nem tudom elfogadni. Nem is tudom, hogy az, az segíte tényleg a bajba jutottakon. Én kérem Lambert kollégát, hogy ezt vonja vissza ezt a javaslatot, mert nagyon veszélyes is. Mindennel szembe megy, amit eddig gondoltunk. Ez nem a szolidaritás kérdése, ez az emberi ráció kérdése, a szolidaritás jó dolog, én is pártolom, de ez nem jelenti a százszázalékos fellépést valaki helyett. A szó eredeti jelentése sem ezt jelenti. A kohéziós politika továbbra is szolidáris maradható, hogyha nem végezzük el teljesen mások helyett a munkákat. Kíváncsi vagyok, hogy a többi kezdeményezés sikerre vezete majd, mi van akkor, hogyha egy régióban vagy súlyos objektív okai vannak a fejlődés megakadásának, vagy nem akarnak. Ugye sokan is mondják, hogy miért adjunk Szíriának támogatást, senki nem kért onnan támogatást. Nem igaz, hogy Szicília, most csak példaképpen, fejlődött a kohéziós pénzektől, előbb is Szicíliáról beszéltem, ott elfolytak a pénzek, ők nem akarnak, ők nekik a saját rendszerük mozdíthatatlan, és ott az európai pénzek sülyeztőként, vagy sülyeztőben tűntek el, tehát Szicílián nem lehet segíteni. Ez nem a mi szolidaritás hiányunk miatt van így, hanem sajnos objektívaiban. És ez sem tett jót ugye az euró, európai hitelességnek, hogy ilyen projekteket támogattunk, amit ellopott a mafia. Novemberben tettem meg az első javaslataimat a jövő kohéziós politikájával kapcsolatban, remélem, hogy ez még időben, úgy gondolom, hogy időben volt, lehetett volna még korábban elkezdeni a munkát, de ahogy elnézem az idei év időrendjét, meg a Brexit tárgyalások közelettét, bőven lesz dolgunk, 2019-ben pedig parlamenti választások, új bizottság, és 2020-ig készen akarunk lenni mindenféle új jogalkotással. Nos, ha ezeket nézzük, akkor minden egyes hét hónap nagyon fontos, hogy előrelépjünk. Ez a jelentés ezt szolgálja Westphal kolléga tollából, és remélem, hogy szorosan együttműködik majd a parlamenttel az Európai Bizottság, amikor megalkotja a saját ide vonatkozó javaslatait. nagyon jó lenne, ha már az előkészítés során lenne együttműködés a parlament és a bizottság között. A magunk részéről partnerek vagyunk, és úgy gondolom, hogy a kohéziós fórumra ezeket már jól elő tudjuk készíteni, ezeket a előkészítő vitákat. Köszönöm az ECR frakció részéről. Senki, akkor az adresszben van Miltenburg úr. Köszönöm, üdvözlöm én is Önt itt. Nagyon jó az ilyen nyílt vita. Igazából a javaslatához nem tudok mit hozzáfűzni, csak azt reméljük, hogy ezt minél hamarabb sikerül elfogadni a közös rendelkezések módosítása, minél hamarabb sor kerül, hogy segítsük a természeti katasztrófák által sújtott tagállamokat. Ez is rámutat arra, hogy miért van szükség ilyen érdemi vitára, gyors eljárás nem megy, és nem lehet ezt csak úgy letudni, mert vannak alapvető kérdések, amelyeket ki kell beszélnünk itt ebben a házban, hiszen mégiscsak mi vagyunk a jogszabályalkotók, időt kell szakítani erre. Ez lenne az első reakcióm az ön szavaira, miszerint reméli, hogy minél hamarabb megoldódik ez. Én meg azt remélem, hogy a demokratikus szabályokat tiszteletben tartjuk, és elmondhassuk hogy mit gondolunk mindenről. A pénzügyi eszközökről beszéltünk ma reggel, a számvevőszék eh, bemutatta ezzel kapcsolatban a jelentését. A kötelezettségvállások tekintetében mik a kockázatok idén, van-e ilyen kockázat, illetve hogy a kötelezettségvállalásokat vissza kell esetleg vonni ezzel kapcsolatban, mik a veszélyek. Robertson Smith kollégájával a szinergiákkal egy egyszerűsítésre beszéltünk. Azt mondta, hogy a szinergia a bizottságon belül kezdődik, és rámutatott arra, hogy lenne egyfajta megállapodás, konkordátum a tagállamok között annak érdekében, hogy a bizottságon belüli eljárásrend is felgyorsulhasson. Be tudna esetleg számolni ennek a megállapodásnak a tartalmáról, illetve lehet tudja ezt esetleg küldeni az Európai Parlament képviselőinek. Köszönjük, Van asszony! Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm főigazgató úr, hogy részt vett ezen a mai bizottsági ülésen, és beszélgethetünk önnel. Ön is említette, hogy a fővita ma az omnibus rendeletről és a kohéziós politika jövőjéről van. Most egyszer Greiner teljesen egyetértek kritikájában. Mindkét omnibus rendelet kapcsán a bizottság kicsit nagy, túl nagy kihívás elé állít minket, és nem éreztük eddig eléggé demokratikusnak a bevonásunkat, a szakbizottságok bevonását. De ennél még jobban foglalkoztat minket az omnibus rendelet tartalmi része, az ugyanis, hogy a kohéziós strukturális alapok mellett a stratégiai beruházási alap felnőhete. Érdekelne, hogy a következő 2020-ig tartó időszakban hogyan látja a kohéziós politikai eddigi vívmányainak fenntarthatóságát. Végre megtanulta a civil lakosság, a regionális szint, a helyi szint, az együttműködést, a tervezést. Hogyan sikerül garantálni, hogy egyfelől az európai 2020-as célok érvényesülnek majd ezen a szinten is, másfelől, hogy lesz, megmarad a szociális dimenziója bizonyos garantált százalék erejéig ezeknek a programoknak, hogy a klímaváltozás elleni harc, a szociális kirekesztés elleni harc továbbra is napirenden maradnak, prioritások maradnak. Biztos, hogy a klímaváltozás elleni harcban többet kell tenni. Szeretném tudni továbbá, hogy ön, Grelasszony is kérdezte ezt, hogyan képzeli el az Európai Parlamenttel való szorosabb együttműködést és az közi megállapodás végrehajtását? Konkrétan mit fog jelenteni az, hogy lesznek kontaktszemélyek, akiket megkereshetünk. Utolsó kérdésem pedig teljesen más jellegű, de érdemi tartalmi kérdés. Tudjuk, hogy a bizottság a TDP és azon túl koncepción dolgozik. Új mérőszámokat akar alkotni, a gazdasági fejlődés mérésére, a regionális politika intézkedések mérésére. Tehát nem csak GDP alapú lesz ez a mérés, hanem több szempontú, meg az eloszlási, elosztási kritériumok, szociális, környezeti kritériumok is szerepet játszanak majd ebben. Ezt üdvözlöm, örülök, hogy elkezdődött ez a gondolkodás, érdekelne, hogy ez hol tart, szeretnék erről többet tudni, és talán még egy megjegyzés, jó lenne, hogyha ezen a területen is lenne egy éves beszámoló, beszámoló tevékenység jelentés a DG régi, régió részéről. Thank you, Ms. D'Amato. The floor is yours. D'Amato asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én konkrétan a földrengés tragédiájáról szerettem volna szólni. Ez uh, nagyon is felhívta a meg hatotta a kollégákat, akik itt szóltak, megdöbbentette a kollégákat. A november 30-ai javaslatban ugye foga, fogalmazzuk ezt meg pontosan a 2014-2020-ig terjedő időszakban. A cél az, hogy bevezessük ezt a lehetőséget, hogy az újjáépítési munkálatokat, a kulturális örökség helyreállítását teljes mértékben lehessen támogatni. De ez a javaslat költségvetés semleges, ez szerepel a szövegben, tehát nem nyúl hozzá az általános költségvetés, költségvetéshez. Én azonban amellett, hogy támogatjuk ezt a javaslatot, el kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok teljes mértékben, mértékben elégedett. 2016-ban a parlament többséggel szavazott meg a földegéssel kapcsolatos állásfoglalást, ahol azt kérte a bizottságtól, hogy menjen ennél tovább is, és az ilyen helyzetekben zárja ki a számításból a befektetéseket, beruházásokat, amelyeket a az újjáépítésre, illetve a földrengés megelőzésre hajtanak végre. Tehát ezeket ne számolják bele a stabilitási paktum keretén belül végzett számításokba. Tehát a kockázatkezelés, éghajlatváltozáshoz való igazodás és egyéb témák legyenek itt. Nem tudom, hogy pontosan ki felelős ezért a konkrét pontért, de szeretném tudni, hogy az Európai Bizottság hogyan kívánja figyelembe venni az Európai Parlament többség által kifejtett véleményt, most decemberben kifejtett véleményt. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy még hat kérdező vár, hét, ha jól látom. Tehát még heten szeretnének kérdést feltenni. Kérdezem, hogy szeretne most választ adni az eddig elhangzottakra, és akkor utána a következő hét kérdést meghallgatni, vagy pedig jó, akkor válaszoljon most, és utána folytatjuk a maradék hét kérdéssel. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tehát végigmegyek a felvetett kérdéseken. Order, um, but I guess that sometimes my answers will be valid for, for different comments which um, went in the in the same uh, um, direction. Nos tehát, megpróbálok, megpróbálom csoportosítani azokat a kérdéseket, amelyek egy irányba mutattak. Fanny Steroy úr a kommunikációval indított, és azt hiszem, hogy itt legalábbis, ami, ami engem illet, azért pozitív fejleményekről lehet beszámolni a bizottság oldalán. tehát a bizottságon belüli kommunikáció is javul, és azért mondom, hogy pozitívak a változások, mert lehet látni, hogy fokozatosan elmozdulunk az attól, hogy az európai befektetési tervre kapcsolatban általánosságban kommunikáljunk csak, tehát hogy ezeket a nagy számadatokat kommunikáljuk, amelyek igazán nem sokat jelentenek az állampolgárok számára, nem foghatóak az ő számukra. hanem inkább az elmozdulás a konkrét projektekről szóló kommunikációt illeti, amelyek közel vannak az emberekhez. A világ megváltozott. Az az igazság, hogy a vitorlánkban nem feltétlen van szél, igazodnunk kell a változáshoz. Az állampolgárok nem feltétlenül állnak alapértelmezésben a mi oldalunkon, tehát itt van eh, tanulnivaló. Leginkább a kommunikáció tartalmát illetően is de egy nagyon széles körű szövetségre van szükség, hiszen a bizottság egyedül nem tud komoly változásokat előidézni a közvéleményben Európában. Tehát mindenkinek együtt kell működni, és ugyanabból a kottából kell, hogy dolgozzunk. Azt hiszem, ez most fontosabb, mint valaha, és most megvan a lehetőségünk is arra, hogy ezt véghez vigyük. Tehát azok 27-en, akik úgy gondolják, hogy folytatják ezt a közös kalandot, fel kell, hogy ismerjék, hogy egy nyelven kell beszélniük, hogy egységben az erő, és hogy ez a kommunikációra is igaz. És hogy el kell, hogy mondják az állampolgáraiknak, hogy miért szeretnének együtt tovább haladni. Meg kell, hogy győzzék az állampolgáraikat. De szeretnék szeretném azt a reményemet megfogalmazni, hogy a múlt hibáit felismerve, mert ugye ezeket a hibákat az unió több képviselője követte el, közszereplők és mások, akik sokszor szidalmazták Brüsszel. Tehát remélem, hogy ez az év nem Brüsszel szidalmazásának az éve lesz, hanem annak az éve, hogy világosan kommunikáljuk, hogy 2017-ben miért van szükség az EU-ra, és mit szeretnénk elérni. Ami a természeti katasztrofákkal kapcsolatos javaslatot illeti. Engem megdöbbentett, amit most hallottam, el kell, hogy mondjam. Remélem, hogy nem várják tőlem, hogy a, az Európai Bizottság javaslatát témától most eltávolodjam. Értem a kritikát, de a szolidaritás az egy fogalom, egy érték, ez nem egyik vagy másik tagállamot érinti, hanem mindenkit, ez egy olyan alapérték, ami az Európai Uniót azzá teszi, ami. És a természeti katasztrófák pontosan ö, olyan jelenségek, amelyek máshol is megjelenhetnek, nem csak Olaszországot sújthatják, és valószínűleg sajnálatosan más országot is sújtani fognak. Tehát miért ne válaszoljunk, reagáljunk ugyanolyan szolidáris módon, függetlenül attól, hogy melyik tagállamról van szó, akár Hollandiáról, vagy bármelyik tagállamról, amely szembenéz egy ilyen természeti katasztrófával és az ezáltal okozott nehézségekkel. Őszintén szólva, nem tudom elképzelni, hogy a bizottság hogyan készíthetett volna csak és kizárólag Olaszországra szabott javaslatot. Aztán pedig a javasolt intézkedésekről. I believe that Europe is also about symbols. Azt gondolom, hogy Európa a szimbólumokról is szól. És hogyha azt mondjuk, hogy szélsőséges, rendkívüli nehéz körülmények között Európa ott fog állni a tagállamok oldalán, és segít a talpraállásban, és mindent meg fog tenni, finanszírozást, a konkrét projektek utolsó eurócentjéig, amelyek a katasztrófa utáni helyreállításhoz és munkálatokhoz kapcsolódnak. Azt hiszem, ez a kijelentés, ez egy olyan szimbólum, amelynek ereje van. És ez a javaslat értelme és értéke. Nem mondom, hogy nem kell ellenőrizni azt, hogy a kohéziós politika alapelveit ne ássa alá egy ilyen lépés, de nem látom, hogy ez miért lenne így. És azt sem látom, hogy milyen óriási kockázatnak tennénk ki magunkat, már a tekintetben, hogy az egyes projektek nem felelnek meg a célnak. Ami pedig, ahogy Damato asszony emlékeztetett bennünket, nagyon szigorú korlátok közé szorul a definíció, tehát nagyon szigorú feltételek vannak, újjáépítésre vonatkozik a támogatás, és itt a kulturális örökség helyreállításáról is szó van. Úgyhogy igazából nem, nem látom, hogy hogyan lehetne visszaélésre, hogyan kerülhetne visszaélésre sor a tagállami oldalon ebben a nagyon konkrét és pontosan meghatározott esetben, ahol a finanszírozás százszázalékos. De készen állunk a párbeszédre, és meghallgatjuk az ellenvetéseket. Ha már ennél a témánál tartunk, akkor Gyorsan válaszolnék. Demato asszony többi kérdésére is. Ugyan ezek a kérdések nem tartoznak az én hatáskörömbe, de amit el tudok mondani, azt megteszem. A, a, az állami kiadások kizárására vonatkozó kérdésről, tehát hogy a természeti katasztrófák esetén ez következzen be, azt hiszem a bizottság már az elnökén keresztül ezt megfogalmazta nyilvánosan, hogy az egyszeri kiadások, és ezek közé tartozik pontosan, ezek közé tartozik az összes ilyen kiadás, tehát hogy ezeket meg lehet vizsgálni, és volt egy másik kérdése is ezzel kapcsolatban, de már nem emlékszem pontosan. Tehát, hogy amellett, hogy ez ne számítson az állami támogatás oldalán. No, no. Soddisfatta. <laughs> um, Frau Krél. Um... Elegendő? Ez a válasz? Akkor Krél asszonyhoz fordulok, és az ő kérdéseire adok választ. És azt mondom, igen, a kohéziós politika jelentős átalakításáról beszél, ha jól értem, vagy feltételezem, akkor ugye arról a lehetőségre gondol, amelyet lehetővé tettünk az egyes tagállamok számára, tehát hogy ők eldönthessék, hogy a, az allokációk egy részét a központi eszközökbe irányítsák át, hogy az FC-be, ha jól értettem, hogy ön ezt, ebből a feltételezésből indult ki? Szeretném kihangsúlyozni, hogy a javaslat tényleg csak erre az új lehetőségre korlátozódik, és ez a lehetőség a tagállamokra bízott, tehát ezzel a tagállamok érhetnek, ha így kívánnak tenni. Ezért azt kell mondjam, hogy nem látom most itt rögtön, hogy miért van szükség alapvető módosításra a kohéziós politikában, kivéve akkor, hogyha a tagállamok úgy gondolják, hogy jobb a számukra egy másik eszközhöz fordulni ezeknek a céloknak az elérésében, de hogyha ez nem történik meg, akkor én nem igazán látom, hogy a kohéziós politikát ez hogyan érinti ennyire, hogyan érinteni ilyen komolyan. Nem forgatja ezt fel. Berner asszony, ön, ön említette ugyanezeket a témákat, az omnibus transferek és konkrétabban azt is kérdezte, hogy milyen típusú másképp fogalmazok, hogyan biztosítanánk azt, hogy egy FC kontextusban az elért eredmények megmaradjanak. Most nem, és nem is szeretném, hogy ez így legyen mert különben a kohéziós politikát esnénk alá. Nem rejtem vék alá azt, hogy nem különösebben örültem, amikor azt hallottam az EFSZ-vel kapcsolatban egyesektől, hogy földrajzi kiegyensúlyozatlanság tapasztalata az EFSZ, az nem kohéziós politika, kérem, és hát összességében nagyon is arányos a GDP arányok tekintetében. Tehát a GDP nagyságával arányos. Lehet, hogy nem egy klasszikus újra felosztó jellegű dolog ez, de azért nem is regresszív semmiképpen. Aggaszt ez engem? fikarsznyit sem. Mert ez az FC és a kohézus politika eltérő jellegéből adódik. Senkit sem kényszerítünk arra, hogy az FC-re költsön pénzt. Ez világos. A kohéziós politikából az EFSI-be nem javasoltuk, hogy csoportisítsunk át pénzeket. Nem. A tagállamok ezt maguk dönthetnék el, hogy mit akarnak, mit szeretnének. Azt hiszem, hogy az alapvető különbség a kohéziós politikából az EFSI-be kötelezően nem utalná, tartnánk át pénzt. Na de, visszatérve az alapvető vitára. Miért mondom azt, hogy nem örültem, amikor a többen azt javasolták, hogy úgy dolgozzon az FC, mint a, úgy működjön, mint a, a, a kohéziós politika. Azért, mert két külön eszközről van szó, más logika mentén, más célok érdekében. Az FC célja az, hogy az európai beruházási hiányt pótolja. A kohéziós politika egyáltalán nem így néz ki. Stratégiai programozásról beszélhetünk ennek esetében, és itt alapvetően azt kell figyelembe vennünk, hogy az egyes európai régióknak pontosan mire van szükségük. Az FC esetében az egyes kiinduló pont és a végpont is az egyes projekt. Tehát még egyszer mondom, ez az alapvető különbség ezt hangsúlyoznunk kell az elkövetkezendő hónapokban, mert Európa, és ez nekem meggyőződésem, nem lehet meg kohéziós politika nélkül. Az FC azonban projekt alapú nem veheti át a kohéziós politika helyét. Nincs tematikus koncentráció, nincsen stratégiai programozás, és így tovább, és így tovább. És nincs területi koncentráció sem, amely az közpénzekre koncentrálna, mint a kohéziós politikában. Krélasszony a lemaradásban lévő régió ügyében talán nem voltam elég konkrét, hát akkor próbáljuk meg még egyszer. Szicília esetében egyáltalán nem célunk, hogy megkérdőjelezzük eh, azt, hogy továbbra is támogatásra szorul Szicília. Célunk az, hogy őszintén megpróbáljuk megérteni, hogy mit kellene még tennünk annak érdekében, hogy összességében uh, hasonló régiókban sikerrel járhassunk. Ugyanis úgy érezzük, hogy Sziciliában vannak strukturális akadályai a fejlesztésnek, ezt úgy érezzük, hogy meg kellene oldanunk. Tehát alapvetően a kohéziós politikát próbáljuk gazdagítani új dimenziókkal, amelyek segítenének abban, hogy az ilyen konkrét strukturális akadályokat leküzdjük. A régiók sikeresebb konvergenciája érdekében. Általában a mezzogiorno, tehát az olasz déli régió érdekében. A célunk az, hogy megpróbáljunk, hogy tényleg tudjunk reagálni mindazokra, akik azt mondják, hogy azt úgy tesztek, mintha a kohéziós politika nagyon sok hasznot hajtana, miközben az elmúlt 30 évben vagy több évben nagyon kevés eredményt értetek el. Erre a kritikára nekünk tudnunk kell válaszolni. A kohéziós jelentés témájában nyilván a célunk az lenne, hogy a lehető legtöbb ilyen javaslatot tegyük meg, persze a lehetőségeinkhez eh, mérten. Nem tudom, hogy mi lesz az Európai Bizottság eh, döntése. A menetrendel az időzítéssel kapcsolatban teljesen értem az aggódalmaikat. Nagyon bonyolult és nehéz idők állnak előttünk. Nos, az elkövetkezendő két évben a, kettő, a 27 tagállamnak valóban össze kell fognia, hiszen csak így tudjuk azt biztosítani, hogy a tárgyalások során hiszen a brit kilépés feltételeiről kell tárgyalnunk és fontos, hogy az Unió többi része, tehát a többi 27 tagállam valóban megfelelően összetartson. Van Middenburg? Sorry. Um, I don't think you... Sajnos uh, angolul kell válaszolnom. Azt hiszem, hogy új kérdést nem vetett fel, a természetes, természeti katasztrófák kapcsán, erről pedig már beszéltem. A decommitment, tehát az odaítelt pénzek visszavonásával kapcsolatban a pénzügyi összegek, a pénzügyi eszközökről beszélt, pedig hát itt általánosabb kérdésről van szó. Szerintem ezen a ponton lehetetlen megmondani azt, hogy a decommitment ebben az időszakban mennyire lenne magas szintű, és főként a pénzügyi eszközök esetében még nehezebb ezt eh, meg eh, a közvetítőkön keresztül a végkedvezményezettekhez ez év márciusáig bármi, ami átutalásra kerül, az mindenképpen a 2007-13-as rendelet hatája alá tartozna. Tehát azt hiszem, hogy a helyzet ebből a szempontból javulhat ami pedig a belső koordinációt, illetve az együttműködést A Split képviselő kérdését pedig azt hiszem, hogy nem értettem teljesen. Hogyha esetleg szeretné pontosítani. Should be a convention. Igen, ha minden igaz, akkor egy megállapodást kötnének a különböző bizottsági főigazgatóságok eh, arra vonatkozóan, hogy a szinergiát hogyan javíthatják, illetve általában a bizottságon belüli eljárásrendet hogyan egyszerűsíthetik. Alapvetően erre vonatkozott a kérdésem. Tehát szeretném tudni, hogy pontosan hogyan képzelik ezt a különböző főigazgatóságok. Jó, Valkerszil úr következik elsőként a második körben. Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm a vendégünknek, hogy elfogadta meghívásunkat és válaszol kérdéseinkre mai délután során. A természeti katasztrófák ügyében valóban a gazdaság és szociális hatásait ezeknek tudnunk kell enyhíteni. Ez alapvető fontosságú. Itt van például az Európai Szolidaritási Alap. Lehet, hogy ez jobb eszköz lenne, a 2014-es rendelet értelmében, amikor e, ilyen természeti katasztrófák előfordulnak, akkor a különböző mennyiségi korlátozások miatt a szolidaritási alaphoz nehéz e, hozzáférni. E, Vannak olyan előfeltételek, a GDP és a régió gdp -je, illetve GNP -je arányában vannak nagyon komoly elvárások, ezeknek nem mindig tudnak megfelelni. Beszámolhatok eh, Valencia, Mercia eh, régióban például importantes eh, a partir de... Jelentős károkat szenvedtek el a közelmúltban, egy óriási viharnak, amely Murciában azt jelentette, hogy több mint 6000 otthont érintette, ez nagyon komoly károkat okozva, és 55 kilométernyi tengerpart vidéken 30% tulajdonképpen eltűnt a térképről. Felmerül tehát a kérdés, hogy vannak-e esetleg más eszközök, amelyhez az emberek fordulhatnak annak érdekében, hogy valóban enyhítsük a gazdasági és szociális hatásokat. Köszönöm, elnök asszony, tisztelt kollégák. Luxemburgiként azt hiszem nem kell meggyőznöm arról önt, önöket, hogy Európa Luxemburg számára milyen nagy hozzáadott értéket képvisel, ezt önök belgaként is tudják. A határokon átnyúló problémák vonatkozásában pedig felmerül velem a kérdés, hogy amit hallottunk, az milyen értékelésre alapul, konkrétan milyen problémát már utalt, mit ért a határokon átnyúló problémák alatt. Úgy gondolom, hogy ezek megoldhatók, hogy a határ régiók, hogyha a határrégiók még jobban megerősödnek abban a meggyőződésükben, hogy Európára szükségük van. A bizottságnak és általában Európának jobban kellene kommunikálni azt, amit tesz és ami jót tesz. A főigazgatóval egyeztettem, és beszéltünk erről, hogy a jó projekteket sokkal nagyobb dobra kéne verni, egy értelmes, pozitív kommunikáció keretén belül. Szívesen hallanám öntől, hogy a fő igazgató ság rendelkezik eh, már egy ilyen kommunikációs tervel, programmal, és annak a végrehajtási modalitásairól is elgondolkodtak. mert ez is a strukturális politikához tartozik, és erős érveket szolgáltatta nekünk. Thank you very much. Maletics asszony, parancsoljon. Köszönöm szépen. Én is üdvözlöm vendégünket. Gratulálok az új pozíciójához, bár tudom, hogy mennyire nehéz dolga van. Először is, amit hangsúlyozott, az a végre hajtás. az a legfontosabb 2016-ban. Ez a negyedik év ebben a kereti időszakban. Nekünk harcolnunk kell a költségvetésért, és a kohéziós politikáért és a költségvetésért kell mindenképpen harcolni, mert 2017-ben a, a tavalyi e, kötelezettségvállalások maradnak fent, tehát az Európai Bizottsággal, e, egyes főigazgatóságaival szemben is meg kell védeni ezeket az összegeket, illetve a tagállamokkal szemben, hogyha ebben a harcban segítségünkre szorul, mindenképpen tudassa velünk. Tehát ez az első. Az, tehát az omnibus jelentés, azaz gyűjtő rendelet, az egyszerűsített költségopció az előző időszakban, illetve a mostani időszakban is megpróbáljuk ezt az egyszerűsített költségelszámolást. Alapvetően ez a rendeleti változások miatt most már kötelező megoldás lett, de a tagállamok még mindig azt mondják, hogy az egyszerűsített költségelszámolás számukra nehézségeket okoz, mert sok esetben az auditorok az inputra koncentrálnak, nem az outputra, és az egyszerűsített költségelszámolás alapvetően az audit megközelítés változását is magával kellene, hogy hozza, remélhetőleg az auditorokkal is közli ezt valaki. Harmadik megjegyzésem, az IFSI, tehát az FC témájában, teljesen egyetértünk ez ügyben, az FC projektorientált, nem kellhet versenyre a kohéziós politikával, de van mégis egy problémánk. Az FC ugyanis a kohéziós politikából nyúl le bizonyos projekteket, amelyek már készen állnak, így tehát a projekt pipeline, ahogy ezt hívjuk, ez mindig egy nehéz kérdés. Keressük a szinergiákat, megpróbáljuk azt, hogy ne halásszanak el projekteket az FC számára a kohéziós politikából. A kettőnek ugyanis még csak erősítenie kell egymást valahol az FC-nek és a kohéziós politikának. Negyedik megjegyzésem a jövővel kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban, a jövővel kapcsolatban hangsúlyozott sok mindent, ami előttünk áll, de sokat beszélünk nem csak a gazdaságpolitikával, hanem más szakpolitikákkal fennálló összefüggésekről is beszélünk, hogy hogyan pozícionáljuk a kohéziós politikát az európai költségvetésen belül, illetve a szolidaritást is említette. Most nem ismétlem meg mindazt, amit a többi kollega mondott. Köszönöm. Thank you very much. And the last questions. Köszönöm szépen, és az utolsó kérdés az én kérdésem lesz. Uh, prepared maybe already um, communication. Arról is beszámolt um, nekünk, hogy az ex-ante kondicionalitásról jelenik majd meg az első dokumentum, tehát hogy a végrehajtás szintjéről, illetve arról, hogy a követelményeket milyen szinten teljesítették a tagállamok, fog ez szólni. Azt már most tudjuk, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem teljesítették az összes ex-ante feltételt. You said this és ugye ezt az információt márciusban kapják meg. Ha jól értettem, ugye ezt mondta. Mire számítanak ezután? Hiszen a reformok közül lesznek olyanok, amelyeket nem lehet két hónap alatt sikeresen végrehajtani, hiszen most már január végén vagyunk, tehát nem számíthatunk arra, hogy minden reform végrehajtása le fog zárulni március végéig. A kérdésem tehát az, hogy ezután mire számítsunk, mit terveznek a márciusi kommunikáció után? Tehát van-e valamilyen cselekvési terv, vagy tárgyalásokat kívánnak folytatni a tagállamokkal, vagy milyen lépést terveznek, tehát mire számítsunk az ex ante feltételekkel kapcsolatban? Ez volt az utolsó kérdés, és akkor várjuk a rövid választ, mert szokás szerint már egy kicsit csúsztunk az időnkkel. Köszönöm szépen, elnök asszony, és a kollégáknak is köszönöm a kérdéseket. Elkerszer úrral kezdem. Azt hiszem sokat tettünk, már ami a szolidaritási alap legutolsó reformját illeti. Tehát annak érdekében, hogy felgyorsítsuk a kifizetéseket. Bevezettük az előlegek kifizetését, most már ott tartunk, hogy ez be is következik, tehát Olaszország esetében erre sor is került és arra az aggájára konkrétan válaszolunk is, hogy ugye a küszöbb értékek milyenek, hogy ezek azt mondta, hogy túl magasak, de van regionális kritérium, ami lehetővé teszi, hogy a regionális katasztrófákat is figyelembe lehessen venni, hogyha a regionális alapon ezek igen nagy jelentőségűek, komoly károkat okoztak. Tehát ez egy olyan ö, út, amely most megnyílt, lehetővé vált, és hát logikusan nem lehetünk ott, hogy minden apróságot kompenzáljunk, de mondom még egyszer, hogyha regionális szinten komoly károk következtek be, akkor a szolidaritási alap felhasználható. A következő kérdés ugye a szeptemberi kommunikációra vonatkozott. Hát igazán nem tudok erről most sokat mondani, nem tudom meg előrevetíteni, hogy mi lesz ennek a tartalma, ami a határokon átnyúló akadályokat érinti, inkább a filozófiáról tudok beszámolni, és az előkészítő lépésekről. Megpróbáltuk a elemzéseken keresztül feltárni, hogy mit jelentenek ezek az akadályok, milyen formában jelennek ezek meg. Tehát lehet az, hogy a határon átvaló közlekedés nehezen valósul meg, lehetséges az, hogy egy kis és középvállalkozás 20 kilométerre a határ másik oldalán nehezen értékesíti a szolgáltatásait vagy termékeit, és így tovább. Tehát az akadályok jellegét szeretnénk feltárni. Amit megerősíthetek az az, hogy ebből a szempontból mindenfajta véleményre és beszámolóra nyitottak voltunk és vagyunk. Tehát eléggé átfogóak lesznek majd a következtetések, az eredmények, de nem tudom előre vetíteni, hogy milyen konkrét javaslatokat fogunk megfogalmazni, tehát hogy milyen lépéseket kell majd tenni ezeknek az akadályoknak a lebontásához. Ami a kommunikációt illeti, a DG régióban még mindig kihívással nézünk szembe. Nagyon helyesen mondta asszony, hogy nagyon sok projekt esetében itt az információ forrása, innen származik a tudás. Hát igenis, meg nem is. Én szeretném, hogyha sokkal többet tudnánk az egyes projektekről a helyszínen, és ha valóban kétirányú lenne a kommunikáció, a, nem is tudom, 4 vagy 500 igazgató hatósággal, amely végrehajtja ezeket a politikákat, és kiválasztja az egyes projekteket. Tehát teljesebb, részletesebb információra számítunk az egyes projektekről, hiszen csak ez lehet a legjobb alapja annak, hogy utána az állampolgárok felé kommunikáljunk. Peletics asszony. A végrehajtásról azt hiszem nem kell többet mondanom. Az egyszerűsített költségopciókról kérdezett rá. Azt hiszem, hogy itt valóban rámutatott a 22-es csapdájára. A tanácsi többség eléggé vonakodik attól, hogy ezt elfogadja, mármint ennek a kötelező vétételét elfogadja, annak ellenére, hogy felismerik, hogy tulajdonképpen valóban nagyon komoly egyszerűsítést jelentene ez. De attól félnek, hogy a saját auditoraik, tehát nem a bizottság auditorai, hanem a saját auditoraik hogyan ítélik majd meg az egyszerűsített költségopciók mögötti módszertant. Hát ez, az az igazság, hogy ez egy tanulási folyamat. Nem volt még eddig ilyen lehetőség a múltban. Most megpróbáljuk felgyorsítani ezt a tanulási folyamatot, és ösztönözni a szereplőket, tehát hogy meglegyen a bizalom a nemzeti szintű auditorok között, illetve a végrehajtásért felelős hatóságok között, hogy ezt a, tyúk vagy a tojás problémát fel tudjuk oldani nem olyan könnyű ebből az ördögi körből kitörni, de igyekszünk rajta. Én egyébként támogatom, vagy egyetétek azzal, amit ön elmondott az EFSZ-vel és a többi alappal kapcsolatban. Tehát nyilván itt nem arról van szó, hogy ezek versenyezzenek egymással, vagy hogy el lopják, szipkázzák egymás elől a projekteket. Nem ez a cél, hanem arról van szó, hogy ugye a kohéziós alapokból is jön támogatás, a másik pedig egy teljesen más jellegű, hiszen az egyik esetben támogatásról van szó, a másik esetben pedig olyan pénzügyi eszközökről, amelyek visszafizetendőek. Tehát azért két különböző dologról van szó, és a stabil, tehát a projekt, megbízható projektkiválasztás és végig követés, végrehajtás az a pont, ahol problémák vannak, és a tagállamokkal együttműködve lehet ezeket megoldani, különösképpen a következő programozási időszakra előre tekintve, hiszen a lassú végrehajtás problémája mindenütt megjelenik, a tagállamok tavaly azt ígérték, nem is tudom pontosan, hogy 300, leginkább 300 nagy lélegzetvételű projektet nyújtanak be, és végül mi történt? Kevesebb, mint a 20%-a folyt be ezeknek a projekteknek, ebből a 60-ból is 40 Lengyelországból. Tehát azért lehet látni, hogy mi történik a gyakorlatban. Tehát szükség van a projektekre, de nem készítik őket elő úgy, ahogy kellene. És végül pedig elnök asszony gyorsan az exante feltételekre még kitérnék. A bizottsági közlemény, amely megjelenik, az egy általános átfogó értékelést fog elvégezni, és nem arról fog szólni, hogy az egyes exante feltételeket kiemelje, amelyek még mindig nem teljesültek márciusban, tehát nem fogunk így egyenként ezeken végigmenni. Egyébként 2016. december 21-e volt a, a határidő, tehát a tagállamoknak be kell számolni arról, hogy teljesítették-e ezeket a feltételeket idén júniusig, és ezért mondom azt, hogy van egyfajta hat hónapos szürke zóna, amit arra fogunk használni, hogy elérjük, hogy júniusra már lemérhetőleg ne legyen semmilyen kondicionalitás nyitva. Amennyiben pedig valaki nem teljesíti ezeket, hát akkor tudjuk, hogy mit mond erről a rendelet. Köszönöm. Okay, thank you. Thank you very much. Köszönöm szépen, Demet úr. Nagyon izgalmas és érdemi vitát folytattunk újra meg fogjuk hívni garantálhatom rendszeresen itt a regi bizottságba. Azt hiszem ez a legjobb módja annak, hogy tartsuk a kapcsolatot és támogassuk egymás erőfeszítéseit. Köszönjük, hogy eljött We continue, I say goodbye and continue with the program. Okay. Thank you. It's okay. Oh, it's okay. That's easier. Um, we continue now without our... Folytatjuk napirendünket. Nem fogom itt az Omnibus dosszié teljes történetét elmesélni, önök ezt tudják. Csak annyit mondanék bevezetőképpen, hogy az 54 plusz plusz plusz szabály alapján saját kezdeményezésű jelentést írunk. Ez a szakbizottságunk joga. Nagyon szorongatnak minket a határidők, a, a, főleg a Költségvetési Bizottság határidői, és ezért asszony Na most az a dolga, hogy először megszervezze a következő három hét során az első egyeztetéseket, Reméljük, hogy ez sikeres lesz, és jövő hónap elejére megszületik, vagy közepére egy tervezet, és akkor áprilisban erről már majd szavazni tudunk az egész parlament szintjén, hogy ne húzzam az időt. Krell asszonynak adom meg a szót, hogy mondja el nekünk, hol tart a dosszié. Köszönöm, elnök asszony. Valóban, eléggé göröngyös utat jártunk eddig, a parlament és az omnibus eljárás nem voltak teljesen kompatibilisek. Először arról volt szó, hogy két véleményt, állásfoglást írunk, az egyik az általános rendeletről szólt volna, a másik a specifikumokról, a pénzügyi, költségvetési szabályokról, amelyek a kohéziós politikán is túlmutatnak. Nagy nehezen abban megállapodtunk Gresslasszonynal és Fui úrral, hogy ez így legyen, erre aztán az elnökök értekezlete másképp döntött, nem tudom igazán, hogy miért, és így most eh, mindezt ugye eh, közvetlenül karácsony előtt, talán december 15-én döntötte el az elnökség, az a kértekezlete, úgyhogy eh, teljesen újra kellett akkor gondolnunk a stratégiát. Így lettem én előadója ennek a témának, és amióta azt tudom, hogy ez az én dolgom, intenzíven dolgozom rajta, hogy megszülessenek az első egyeztetések. Őszintén szólva, be kell, hogy valljam, hogy egyes pontok tekintetében még nem tudom, hogy milyen irányt vázoljak föl. A mai nap már segített, és pár dolog konkretizálódott bennem. Egy biztos, hogy egyszerűsítését akarjuk a kohéziós politikának, illetve a költségvetési rendelet módosítását. A parlament ezt már régóta követeli, és mi biztos, hogy ezt meg is szavaznánk itt a regi bizottságban, gondolom. Amikor a bizottság javaslatait olvasom, néha nem tudom, hogy tényleg egyszerűbb lesz a világ, ha ezek valósággal válnak, tehát kételjeim vannak, de ezt végül is a bizottsággal kell egyeztetnünk, majd megkérjük őket, hogy magyarázzák meg nekünk. Én nem vagyok bankár, bizonyos részleteket már nem bírok követni, amikor a költségvetési eszközökről, pénzügyi formulákról van szó. Ezt be kell, hogy valljam, és ezt én is csak szakemberekre bízva tudom kezelni, de nem is ez a fő baj. A helyzet az, hogy az omnibus eljárásban vannak olyan elemek, amelyek túlmutatnak az egyszerűsítésre vonatkozó javaslatokon, és ennek nem örülünk. A fő igazgató úr is elmondta, hogy a magas szintű munkacsoportnak megszülettek a javaslatai, de ez csak annyiban igaz, igaz persze, de csak annyiban, hogy, hogy a jelenlegi támogatási időszakot úgy néz ki, hogy még a vége előtt egy kicsit megváltoztatjuk, de az új támogatási időszakra vonatkozóan teljesen új egyszerűsítési szabályok érvényesülnek majd, és ezeket külön kell megtárgyalni. Örülök annak, hogy megszületett a javaslat, az úgynevezett Simplified Cost Options nevű, ami kötelezővé teszi azt, ami eddig önkéntes volt, a 100 ezer euró alatti összegű projekteket kötelezően egyszerűsíti, ugyanakkor már is hallottam ezzel kapcsolatban kritikát is, mert végre elkészült valami, nagy nehezen kiizzadtak egy rendszert, mondja a bizottság, és akkor most egyből, hogy megszületett, most azt mondják, hogy ehelyett vezessünk be egyszerűsítést. Hát először egy csomó munkát beleöltünk, és bonyolítottuk a rendszert, és mire ez a bonyolítás eredményt hozott, addigra rájöttünk, hogy egyszerűsíteni kéne ezért lehet, hogy tényleg szükséges lenne egy átmeneti időszak az önkéntes és a kötelező szabályok bevezetése között, vagy az átmenet kezelésére. Ezen én hajlandó vagyok elgondolkodni. Van, aki ezt nagyon kérné. Lehet, hogy a jelenlegi támogatási időszakban egyes projektek késedelmei pont emiatt születtek, erről mindenképpen beszélni kell, és el kell kerülni, hogy még további késések jöjjenek létre. Minden egyes tagállammal a helyi viszonyoknak megfelelően kell végrehajtani ezt az egyszerűsítést. Tudom, hogy a nemzeti adminisztrációk lassúság gát sem lehet alulbecsülni, tehát nem csak az EU olyan, mint egy csiga, hanem az egyes tagállamok is, de valami csak lesz ebből jó. Reméljük. Ami a költségvetési eszközöket illeti, itt is kellett volna egyszerűsítést bevezetni, erre voltak is javaslatok. Elkezdtünk, elkezdtek foglalkozni az egyszerűsítéssel, és egy eh, Európai Bizottsági bizalmasom mondta, hogy ezt őszintén ők akarták is, mert szerették volna kiterjeszteni a költségvetési eszközök körét, de aztán valahogy mégsem látunk előrelépést. A következő problémakör már magára a kohéziós politika lényegére, ideológiájára vonatkozik. Például a prioritások kérdése, hogy vezessük be például a menekültek, migránsok támogatását, mint prioritást, ráadásul egyszerűsített eljárásban, partnerségi operatív programok formájában, ahogy ezt az általános rendelkezések mondják. Én ezt el tudom fogadni. Ez egy rugalmas módja annak, hogy a sürgető kihívásokra gyorsabban reagáljunk. Sok helyen tudnának élni ilyen könnyítéssel, én ezt jóvá tudom hagyni. A másik ilyen javaslat az, hogy kössük össze a kohéziós politikát a Juncker féle beruházási tervvel és az FC-vel, Na ez már egy kicsit problémásabb. Nagy kérdőjelek vannak bennem. Miért? Ha visszaemlékszünk, a Juncker befektetési tervet nagy pompával, csinadattával jelentette be Juncker elnök, és mindenki üdvözölte is, és költségvetési garanciákat akartak megfogalmazni, hogy a nagy projektek, amit a, amelyeket a tagállamok is majd megbeszélnek, megtárgyalnak a bizottsággal, megvalósulnak. Ezek persze szerintem nem a kohéziós politikába tartoznának, de hogy hát éppen az a cél, hogy külső pénzeket is bevonjanak, magántőkét, hogy ezek megvalósulhassanak, és ez, ehhez nem elég az Európai Unió struktúrája. Mi lett ebből? Az omnibus eljárásban a bizottság most azt javasolja, hogy na, mégiscsak EU adófizetők pénzéből finanszírozzuk ezeket, ö, és ezzel most megint olyan helyzetbe kerültünk, hogy hogy a beruházási bank kétszeres garanciát követel a projektekért, pedig úgy volt, hogy ezt a magánszféra bevállalja, vagy legalábbis egyszeres garanciával beéri. Most nem is megyek a részletekbe, mert erre úgy sincs válasz, csak költője kérdés, de még inkább az a kérdés, hogy hogy ha már abban megegyeztünk, hogy egy közös kosárból vesznek majd a tagállamok, amelynek persze több pillére van, és az egyik ilyen pillér a kohéziós politika. Ebben megegyeztünk, és most aztán mégis teljesen különböző lett a megvalósítás, és a tagállamok divergáltak, a korábban megegyezett vonaltól eltértek, mindegyiknek más elképzelése van az alapok összevonására vagy különválasztására. És szerintem is egyébként ez nem úgy működik, hogy egy miniszterelnöki kabinet vagy egy szakminisztérium azt mondja, hogy ez legyen így, mert ha közös kosárról beszélünk, akkor európai szabályoknak is érvényesülnie kell, nem lehet tisztán a tagállamra bízni, mondjuk a Bundesregierungra, hogy azt mondja, hogy nekünk 500 millióra van szükségünk a kohéziós alapból, és majd ö, rendelkezünk fölötte, és nem jut el a pénz a tartományok ö, szintjére. Más országokban ugyanilyen vagy még súlyosabb a helyzet. Szerintem nem csak arról kéne beszélni, hogy lehívunk pénzeket a kohéziós alapból, hanem egy döntési struktúra láncot kell létrehozni, ezer éve küzdünk ezért, amelyet végig a partnerségi elv határoz meg. Ezt a különböző tagállamok a legkülönbözőbb módokon kerülik, játszák ki, de nagyon gyakran sajnos többségileg kiátszák tényleg, és ebből nekem egy kicsit az a benyomásom, hogy a tagállamok szintjén ezt már csak egy automatikus pénzforrásnak tekintik, és a mögöttes ideológiát már hát ejtik. A DG régió ezt komolyan venné, de a tagállami oldalról már ezeket az elveket, hogy partnerségi elv, meg fenntarthatósági elv, ezt már a szőnyeg alá söprik, és lényeg az, hogy legyen zsé. Márpedig ezt nem fogadhatjuk el, végig kell vinni az elvi és partnerségi megközelítést egészen a végrehajtás szintjéig. Azt viszont nem tudom, hogy ezt hogyan lehetne elérni, milyen eszközökkel lehet neki kényszeríteni, az FC és az EFS közötti együttműködést és a tagállami együttműködést, amit a bizottság javasol, biztos nem lesz elegendő. Lambert és Nisztelő kollégákkal áttárgyaltuk mint egy száz háromoldalú egyeztetésen a legutóbbi ide vonatkozó javaslatokat. Én még emlékszem arra, hogy volt egy olyan gondolat, hogy legyen egy joint action plan az Omnibus eljáráshoz kötődően. Én ezt annak idején üdvözöltem, azóta elhalt a gondolat, nem látjuk hova lett, pedig új innovatív ötletnek tűnt. Szerintem ezt is a tagállamok nyelték le valahol, túl bonyolultnak tartották, vagy egyszerűen nem volt érdekük. Erre a bizottság most új javaslatokkal reagált, de azt is be kell ismerni, hogy vannak a tanácsnak, parlamentnek, bizottságnak is saját veszőparipái, amit jogosan nem szeretnek a tagállamok. Például, hogy mindig minden téma kapcsán ugye az esélyegyenlőséget meg kell valósítani. És mindenféle olyan túlzó elvi elvárásokat kötünk a projektekhez, amelyet már helyi szinten nem lehet követni. Tehát én az elvek híve vagyok, de bizonyos szempontból meg szívesen engednék a megvalósíthatóság érdekében. És aztán itt van még a kulturális projektek külön problémája, infrastruktúrális és kulturális projektek összeköthetősége. Annak idején nagyon hosszú viták után megegyeztünk abban, hogy az Európai Regionális Alap a kisméretű, fenntartható kulturális, turisztikai projekteket fogja támogatni. A small scale kifejezés azt jelenteni, hogy az 5 millió eurót meg nem haladó maximum 10 milliós <clears throat> értékű projektek, most azt halljuk, hogy mind a tagállamok, mind <coughs> sok itt kollégám itt a parlamentben azt szeretné, hogy ezt a korlátozást oldják föl. Én ezzel nem értek egyet. Nem véletlenül fogalmaztuk meg a kohéziós politika átalakítása során, amikor azt mondtuk, hogy innováció, technológiai haladás, kutatás legyenek a fő támogatott területek, legyen modern a kohéziós politika, tehát nem véletlenül mondtuk azt, hogy az egyre csökkenő költségvetésből nem tudunk mindent finanszírozni, és hogy nem a régi kövekbe, hanem az új fejekbe akarunk investálni, mondtuk. Nem tudom, hogy hogy ezt képviseljük-e még. Most az olaszországi földrengés kapcsán az vitatatlan, hogy szükség lenne a segítségnyújtásra nyilván, csak én azt mondom, hogy Biztos, hogy ezt úgy akarjuk-e megtenni, hogy minden felső plafon nélkül teljesen felülírjuk az eddigi kohéziós szabályokat. Igenis szükség van szerintem egy felső plafonra, rugalmasságra is, de felső plafonra is, és a nagyon súlyos esetekben ö, is meg kell egyezni a tagállamoknak egy felső plafonban. Lehet, hogy itt lesznek, akik emiatt gyűlölnek, de, de akkor mondjanak jobbat, és indokolják meg. Az utolsó gondolat. Szeretném, hogyha a bizottság, az Európai Bizottság ezt megvizsgálná, és akkor még mindig csak a regi bizottságra tartozó témákat vetettem föl. A költségvetési szabályok változtatása kapcsán azonban felmerült egy olyan kérdés bennem, ami minket is érint, de másokat is, eddig mindig nagyon sok tárgyalás után egyeztünk meg abban, hogy a visszatérítethetetlen áfa héja pénzek befolyhatnak-e a projekt finanszírozásba. Most itt van a 180-as pont 4-es alpontja, ami úgy fogalmaz, hogy mintha az eddigi kivétel megszűnt volna. Majd ezt a bizottsági szakember kollégákkal át kell tárgyalnunk, de mindenképpen furcsa ez a megfogalmazás. Összességében azt mondanám, hogy gyorsan, hatékonyan szedjük össze magunkat, hogy be tudjuk tartani a határidőket. A magam részéről mindent megteszek, Veszle asszony is szorongat minket, de egyet is értek azzal, hogy itt gyorsan kell eljárni, ugyanakkor alaposan is kell eljárni. Nem lesz könnyű ezt egyszerre teljesíteni. Még nem látom, hogy össze fog -e jönni a határidők tartása, de hát legyen, legyünk azon, hogy sikerüljön. ez sok minden azon múlik, hogy majd a három oldalú egyeztetéseken meddig jutunk. Köszönöm az eddig is már tapasztalt támogatás segítő munkát sokak részéről. Sok hatékony, kreatív árnyékeló adó itt közöttünk, akikkel örülök, hogy együttműködhetek. Thank you very much. Köszönjük, köszönjük szépen. Nos, megosztotta problémáit, aggodalmait, kételjeit velünk nagyra becsült kolléganő. Akkor most lássuk az árnyék előadókat, ők mit gondolnak mindenről. Talán itt tudunk együtt dolgozni e dosszé ügyében, Fanny Szterolyó. Kérdés az, hogy javítunk, vagy rontunk a helyzeten. Nehéz helyzetben vagyok, hiszen valahogy javítani kellene a dolgokon. Nagyon átfogó kérdés ez. Rövid idő alatt a képviselőasszony nagyon sok problémára már rávilágított. Mik a legfontosabb kérdések? Talán érdemes a Régi Szakbizottság álláspontján elgondolkodni, most nem tartalmilag, hanem formailag, hiszen kizárólagos hatáskörünk, hogy igen mondjunk, vagy nemet azokra a dolgokra, amik tetszenek vagy sem. Talán érdemes az érdemes minél korábban azonosítani az úgynevezett vörös vonalakat, mi az, amiből nem engedünk, ami elfogadhatatlan számunk, és mi az, ami vita alapját képezzi. A plenárisra is kerül majd ez a kérdés, mert a trialógus elkezdődik ezen a ponton, tehát mik azok a kérdések, amelyek ügyében e, egész egyszerűen nem engedünk az álláspontunkból. Um, Tehát nagyon várjuk ezt a e, dokumentumot, ez tehát az eljárási kérdés. Amúgy tartalmileg nagyon jó elemzést hallhattunk, alapvetően hasonlóan gondolkodunk, képviselőasszony. Várjuk majd a jelentését, a konkrét szöget, és akkor meglátjuk, hogy pontosan mik azok a dolgok, amivel esetleg e, vitába szállnánk. Tomas is asszony következik. Hvala lépa, köszönöm elnök asszony. Az elmúlt 30 év során a pénzügyi rendelet általános szabályai egyból egyre több van. Egyre több ágazati rendelkezést állunk ebben, illetve vannak úgynevezett közös rendelkezések a strukturális berehezési alapokra, illetve közös rendelkezések a külső fellépésre vonatkozóan. A pénzügyi csomag bonyolultsága miatt az alapok végrehajtása lassult, és bizony a hiba arány tekintetében sem javult. Ezért támogatom a szabályok átfogó felülvizsgálatának javaslatát vagy gondolatát. 15 különböző dokumentumban próbáljuk ezt megoldani az ágazati szabályok csomagban ágazat, külön ágazati szabályok elfogadása azt a célt szolgálja, hogy a döntéshozatal felgyorsulhasson. Ezért kell további erőfeszítéseket fordítani arra, hogy ezeket az úgynevezett szűk keresztmetszeteket megszüntessük, hogy a szinergiát elérjük az FC, illetve a többi uniós alap között. Így csökkenhetnek például az igazgatási költségek, illetve a hibák aránya is. Arról nem is beszélve, hogy egyszerűsített, rugalmasabb pénzügyi szabályokat fogadhatunk el, amelynek fontosságát nem győzöm eleget hangsúlyozni, hiszen itt tud az Európai Unió gyorsan reagálni a nem tervezett eh, váratlan eseményekre. Ami a végkedvezményezetteket illeti, ő ő érdekeiket végképp szolgálja, hogy a visszanemtérítendő támogatásokra vonatkozó szabályok egyszerűsödjenek, illetve a beszámolási kötelezettségnek is könnyebben eleget tehessenek. Alapvetően erre kellene inkább koncentrálnunk, és ez lehetővé teszi majd a kedvezményezettek számára, hogy az érdemi dolgokra koncentráljanak. Hogyha ez így lesz, akkor meggyőződésem, hogy a szabálytalanságok és a hibák aránya is tovább csökken majd. Ez segíti majd őket abban, hogy a szükséges megállapodásokat megkössék, illetve az administratív szervek feladatát is megkönnyíti nem csak a végrehajtó ügynökségek, hanem az unió szintjén is. Amikor válságot élünk meg itt az Európai Unióban, akkor különösen fontos, hogy lehetőséget adjunk a polgároknak arra, hogy a folyamatokba be őket is beemeljük, tehát bármiféle olyan igazgatási adminisztratív szervezet, amely az uniós költségvetés bármelyik fázisában részt vállal, fontos, hogy ki kérhesse és ki kérje az európai polgárok számát, hogy valóban az unió az embereket szolgálja, és ne fordítva legyen. A frakcióm nevében úgy látom, csak én vagyok. Um, Ezért megpróbálok én is mondani pár szót arról, hogy mi hogyan látjuk, gondoljuk ezt az egészet. Um secondly, um, I'll say that yes, Mr. Van Nistelrooy. Először is Van Nistelrooy úrnak igaza van. A Regi szakbizottság álláspontját kialakítani a Regi szakbizottság hatásköréhez tartozik. Két véleményt kívántunk készíteni, erre nem volt lehetőség. Az omnibus javaslat, tehát a gyűjtőrendelettel kapcsolatban mindenképpen valamilyen véleményt kell nyilvánítanunk a pénzügyi résszel kapcsolatban, de kizárólagos hatáskörünk van bizonyos témákban, bizonyos cikkek tekintetében. Ebből a Regi szakbizottság nem engedhet e tekintetben. az egyszerűsítés célját kell, hogy szolgálja a pénzügyi rendelet is. Rengeteget beszélünk erről, és renget, régóta beszélünk erről. Eljött végre az a pillanat, amikor a valós egyszerűsítést megvalósíthatjuk a 2020 utáni időszakra vonatkozóan. Másodszorban amikor az EFSZ-ről beszélünk, tehát a stratégiai befektetési alapról, akkor ez az a pillanat, amikor meg kell mondanunk, hogy mit akarunk, mit szeretnénk. To make uh, some complementarity between structural funds. Mindenképpen biztosítani kell, hogy az EFSI és a strukturális alapok egymást erősítve, kiegészítve működjenek, ezek a viták, eszmecserék nem csak itt folynak, hanem máshol, más formátumban, más fórumokon is. Ez az a pillanat, amikor ki kell mondanunk, és meg kell mondanunk, hogy mit várunk ezektől a különböző ö, eszközöktől. Hangsúlyoznunk kell, hogy ez nem a kohéziós alapika, ö, politika része, ez egy teljesen más eszköz, ami ugyanazon a területen a régiókban működik és aktív. A komplementaritás, tehát hogy a két program vagy alap kiegészítse egymást, ez azt hiszem mindenki számára nyilvánvaló, ennek a mikéntjét és a hogyantját nekünk most kell kitalálnunk. Ezért lenne ez olyan fontos, mert ez az úgynevezett omnibus, azaz gyűjtőrendelet dosszié, nem csak a meglévő több éves pénzügyi keret felülvizsgálatát jelenti, nem, hanem a következő pénzügyi keret előkészítése is egyben. Amit most papírra vetünk a Regiszakbizottság álláspontjaként, ez kell, hogy legyen az alapja a következő pénzügyi keretre vonatkozó álláspontunknak is. Ezért állnék előadóként meggyőződésem, hogy a Regiszterbizottság hatásköréhez tartozó témákra kell koncentrálnunk, az egyszerűsítés kell, hogy legyen a főüzenetünk, ez a legfontosabb prioritás, és napnál világosabban ki kell mondani azt, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alap és a pénzügyi eszközök tekintetében mit gondolunk. Ami a menekült ügy miatt bekövetkező változásokat illeti, hát az európai helyzethez kell alkalmazódnunk, ugyanakkor nagyon körültekintőnek kell lennünk. Gondolom a tanácstól igen vegyes üzenetek érkeznek majd ez ügyben, de nagyon óvatosan, körültekintően kell eljárnunk. Először arra kell javaslatot tennünk, hogy mi a módszer, hát a szabályokat kell követni, de hogyha ezeket a célokat be tudjuk építeni az operatív programokba a már létrejött szabályok keretében, akkor rendben ez elfogadható, és a tagállamok dönthetnek úgy, hogy így járnak el. Ezek a hozzáfűzni valóim. Ez tényleg még csak ilyen első meglátás, de hát alapvetően mégis egy formán gondolkodom. Mr. Omarjé is not here. Mr. Omarjé úr nincs itt, van asszony. Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt előadó. A zöldek elutasító hozzáállását az omnibushoz nem tudom elfogadni, és úgy gondolom, hogy most más irányba kell elindulnunk. Szerintem az érintett bizottságokban brutálisan ö, megvágták a költségvetési eszközöket, és ezt jövőben nem hagyhatjuk. Állítólag ez csak egy technikai dosszié a bizottság részéről. Én úgy gondolom, hogy minden fő kérdésben azon kell lennünk, hogy a bizottsági politikából a stratégiai investíciós alapba nem lehet minden pénzt át pumpálni, ezzel a kohéziós politikát tesszük tönkre. Nem igaz, hogy az FC nem konkurencia, nem fenyegetés. Igenis az. Állítólag ezek különböző egymás kiegészítő eszközök. Kicsit igaz, ez nagyon nem. Mert a bizottság maga is tudja, az omnibus rendelet kapcsán is, hogy hogy eh, az FC előtt a kohéziós politika teljesen más volt, és eh, a bizottság a tagállamokat végül is rávette arra, hogy ezt a transfert folyamatosan végrehajtsák, és közben kedvezményben részesítette azokat, akik eh, a deficit kritériumokat nem teljesítették. Szóval volt itt egy díl, egy titkos díl, ez más, tehát nem beszéltünk arról, hogy ezek tényleg egyenrangú, egymást kiegészítő, egymásnak fenyegetést nem jelentő eszközök. Sőt, inkább azt mondanám, hogy a kohéziós politikát gyengítik ezek, és ezzel szembe kell mennünk. Lenne még egy tartalmi kérdésem, amire eddig nem került sor sajnos. Nem értem ugyanis, hogy a javaslatban mit akar jelenteni a megosztott végrehajtás fogalma, a korábban létezett már a megosztott igazgatás fogalma. Mit ért a bizottság a megosztott végrehajtás alatt, és örülnék, hogyha konkrét példákkal alátámasztaná ezt. Ezeket leszámítva várom az együttműködést a <clears throat> többi frakcióval, mert úgy gondolom, hogy itt pártokon átívelő, pártok fölötti érdekeink vannak, és eh, a célhoz kötöttséget, a célzottságot eh, csak úgy tudjuk megvalósítani, hogyha a pártok összefognak, mert ez közös érdekünk. Úgyhogy én kritikus leszek majd ebben a tekintetben. Okay, thank you very much. Köszönöm szépen, nem látok más jelentkezőket, úgyhogy akkor megkérdezem az Európai Bizottság képviselőjét, hogy kíván-e szólni. Morisz asszony parancsoljon. Bocsánat, Joan úr, elnézést kérek, mondja az elnök asszony, tévedtem. Semmi baj, elnök asszony. Semmi probléma. Nagyon rövid leszek, hiszen tudom, hogy egy kicsit le vagyunk maradva az idővel. Nem tudom úgyse, úgysem az omnibus rendelet összes aspektusát végigvenni az elkövetkezendő percekben. Inkább egy-két felvetésre reagálnék a bizottság gondolkodásában. Az első, ez az átfogó megközelítés, ami az egyszerűsítést célozza. Az volt a cél, hogy konkrét területeket azonosítsunk be az alapokon belül, ahol gyors és nagyon hatásos eredményt tudunk felmondhatni, különbséget tudunk tenni az elkövetkezendő időszakban. Tehát a példa az omnibus rendelet nem vizsgálja azt, hogy hogyan egyszerűsítsük a programozási eljárást a programozási időszak elején, mert ugye ez már úgy is lett el, tehát nincs értelme most a jelenlegi pillanatban ezzel foglalkozni. Nem vizsgáltuk azt, azt sem, hogy az, ered, eredménytartalékra vonatkozó szabályokat hogyan egyszerűsítsük, mert nem tartunk még ott. Tehát azt próbáljuk elérni, ami most lehetséges, a programozás időszak közepén, ahol ugye vagyunk, anélkül, és ezt is szeretném kihangsúlyozni, anélkül, hogy aláásnánk a már beindult folyamatokat és eljárásokat, amelyeket a tagállamok és a régiók beindítottak, tehát nem akarunk itt a folyamat közepén, a programozási időszak közepén mindent a feje tetejére állítani. Az egyszerűsítési javaslatoknak a többsége az omnibus részeként tulajdonképpen arról szól, hogy lehetőségeket ad hozzá a meglévőekhez, meglévőekhez, tehát plusz opciókat biztosít, esetleg egy picit módosít az eszközökön, azért, hogy az egyszerűsítés segítse a végrehajtást. Tulajdonképpen például az egyszerűsített költségopciókra is ez vonatkozik, tehát vannak további általány lehetőségek, egy picit eltér az egyik a másiktól, tehát lehet személyzeti költségekre általányt használni, lehet közvetett költségekre ugyanezt használni, de ezek mind alternatívák, mind opciók, azért, hogy mindenki tudja adaptálni a saját körülményeire ezeket a lehetőségeket, tehát nagyon jól lehet az egyes programokra szabni ezeket a feltételeket. Már hivatkoztak a kollégák is arra gondolatra, hogy az egyfrissített költségeket 100 ezer alatt, a 100 ezeres szint alatt kötelezővé tegyük. Ez tulajdonképpen egy közvetlen reakció arra, hogy már több éve nagyon sok panasz érkezik a tekintetben, hogy nagyon nagy az adminisztratív teher. Tehát gyakran jóval a 100 ezer alatti tartományban lévő projektek esetében érkeznek panaszok, hogy mennyire nagy az adminisztratív teher, az audit teher, kis vagy akár mikroprojektek, esetében előfordul, hogy többet költöttek az auditra, mint, ma, mint amire a támogatás eredeti összege rúgott. Tehát itt kell lépni, és azért is szeretnénk most komolyan fellépni, mert ez megtehető. Nagyon sok programban alkalmazzuk az egyszerűsített költségeket, és egyre több esetben ösztönözzük ezt, a, egyre több tagállam gondolkodik ezen. Úgyhogy akkor próbáljuk meg a kis az ilyen kis lélegzetvételű projektek esetében használjuk ezt automatikusan, azzal a szándékkal, hogy ez valóban javít. És aztán az átmeneti időszakra vonatkozó elemek, vagy ahogy akár egy állandó átmenet, például ez az egyik javaslat, ami volt, de hát akkor ez ugye nem jelent igazi átmeneti időszakot, hanem csak egy kibővített opció valósul meg. Nem ez volt a bizottság szándéka ebben az esetben. És ha szólhatnék még egy-két szót arról, hogy mi a kapcsolat az alapok és az EFSI között, akkor ezt megtenném. Úgy látom, hogy itt nagyon sok képviselőt foglalkoztat ez a gondolat, vagy ez a kérdés. Azt hiszem, a legegyszerűbb válasz az lenne, hogy szükség van arra, hogy még jobban megvilágítsuk a kettő közötti kapcsolatot. Mert amikor a két társjogalkotó elfogadta az EFSI rendeletet, ugye rendeletet legutóbb, tehát egy az nem létezett, tehát szerintem most itt a programozási időszak közepén el lehet gondolkodni, meg lehet ezt vizsgálni. Itt van ez az alap, ami jelentős méretű, és most meg lehet vizsgálni ezeket a rendeleteket, áttekinteni őket, és feltenni a kérdést, mit tehetünk ebben a szakaszban, hogy jobban összekapcsoljuk ezt a kettőt, hogy jobban, hatékonyabban kihasználjuk ezt a két finanszírozási forrást. Tehát szerintem hiba lenne az, hogyha nem vizsgálnánk meg ezt a lehetőséget most. Másodszorban az is fontos, hogy a lehető leginkább biztosítsuk a kiegészítő jelleget az EU-s költségvetésben. Ezt több más alap esetében is megpróbáljuk elérni, hiszen ennek van értelme, és ez az EFSI szempontjából is igaz. Most itt hangsúlyozhatnék még más további elemeket, amelyek az EFSI és a befektetési alapok esetében megvannak, az Európai Beruházási Bank például beléphet, lehet, hogy nem egyedül, de tud segíteni, a magántőkét bevonhatják ezekbe a projektekbe, és így tovább, de azt hiszem, hogy ezekről majd még az, egy későbbi időpontban tudunk részletesen beszélni. Azt hiszem, Krél asszony tett föl egy konkrét kérdést a héjára vonatkozóan, ezt megvizsgáljuk szívesen, én szerintem a 180-as cikk az tényleg csak a közvetlen végrehajtásra vonat, közvetlen végrehajtásban kezelt támogatásokra vonatkozik, de ellenőrizzük még egyszer, és ezt meg tudjuk majd akkor erősíteni önnek. Azzal zárnám elnök azt, mondja, hogy a bizottság nagyon szívesen mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse az elfogadási folyamatot, ahogy főigazgatónk is hangsúlyozta ugyanezt korábban. Szükséges az, hogy mielőbb el lehessen fogadni ezt a jogszabályt annak érdekében, hogy még hatása lehessen ebben a programozási időszakban, tehát az idő is szorít minket egy picit, de a bizottság készen áll bármilyen fajta eszmecserére, információnyújtásra, forduljanak hozzánk bizalommal. Köszönöm. Thank you very much, Ms. Köszönöm, Krél asszony. Ja, also, für mich war das... Számomra ö, nagyon hasznos volt, mondom egy kicsit ironikusan, hogy eh, megkérdeztem ezeket a kérdéseket, mert eh, úgy érzem, megerősítve érzem most magam a saját elemzésében, de eh, másfelől meg vissza kell kicsit fognom magam, és meggondolnom, hogy mit tehetek a különböző vélemények kibékítése érdekében. Egyeztetni fogok az árnyék előadókkal, Örülök annak, hogy alapvetően abban egyetértünk, hogy egyszerűsíteni kell. Tehát ez vitathatatlan cél. Ezt mindenki támogatja. Talán arra is lesz lehetőség, hogy ezekben a szomorú ügyekben, nehéz ügyekben kompromisszumokat kössünk nem elegendő itt spontán ötletekkel előjönni arra vonatkozóan, hogy ezek a pénzügyi eszközök mennyiben komplementerek vagy egymással ellentétesek, hanem egy szisztematikus a bizottsággal közösen létrehozott definícióról van, van, van szükség, és a bizottság lehet, hogy ennek nem fog örülni, hogy most mi erről tárgyalni akarunk vele, de másképp meg nem leszünk hajlandók a kompromisszumra. És most hát ezt a spontán ötletet arra szánom, hogy vitassuk meg és dolgozzuk ki, hogy erősen tudjuk képviselni. Ami az hozzáadott értékadót illeti, a 165-ös cikkben van ezekről szó, ez a bizottság kizárólagos kompetenciája, így azonban hathat magára a költségvetési rendeletre az erről szóló vita. Ha a három rendeletet egymás mellé tesszük, akkor azonban azt is látjuk, hogy itt bőven van nekünk is kompetenciánk. Az egyszerűsítés vitathatatlan cél, és ez nem egy nehéz téma, mert itt csak egy javaslatra van szükség, ezt aztán gondolom, hogy gyorsan ö, lezavarjuk, ö, és kiegyensúlyozott javaslatot tudunk majd tenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Thank you, thank you very much. Köszönjük szépen. Ezzel ezt a vitát le is zárom erre nem sokára vissza fogunk térni, a titkárság teljes támogatására támíthatnak az elnök előadói megbeszélések eh, megszervezésében. Egyéb mondani valója, nem szeretném senkibe se bele folytani a szót, nincs senkinek a következő ülésünkre. Hétfőn, február 6-án kerül majd sor, délután 3 órakor kezdünk. Most pedig az ülést lezárom, a nyilvános részét legalábbis. Mindenkit kérek, akit nek nem kell itt lennie a koordinátorok ülésén, az most hagyja el a termet. A koordinátorok ülésére remélem mindenki rendelkezik a teljes dosszióval. Köszönöm a tolmácsok munkáját is. Ah, we have, yes, we have interpretations. 6 óra 30-ig áll rendelkezésünkre a tolmácsolás, úgyhogy a koordinátor külésével folytatjuk egy pillanat múlva.